vannak objektív kritériumok, amelyek lehetővé tennék Törökország csatlakozását. Hogyha a feltételeket tiszteletben tartja Törökország, akkor beléphet, ha nem, akkor nem. Nekünk most támogatnunk kell azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az emberi jogok védelmét, a demokrácia védelmét a harmadik országokban, és ebben az összefüggésben elengedhetetlen a civil társadalom támogatása részünkre. Köszönöm szépen! Elnézést, hogy rosszul ejtettem ki Rodríguez asszony nevét. Kedves kollégák, most folytatjuk a spontán hozzászólásokkal. Remélem, hogy mindenki elégedett lesz az eljárással, de az egyperces határidőt viszont mindenkinek be kell tartani. A Litz képviselő kezdi. Köszönöm szépen. Gratulálok Káti Pirinek a kiváló eh, új Törökország jelentésért. Eh, drámaian csökken a demokrácia, visszaesik a demokrácia. Eh, több tíze, Törökországban több mint tízez, több tízezer embert tartóztattak le, tiszt, állami tisztviselőket és a sajtószabadságot korlátozzák. Rebecca Harms és én is jelen voltunk a csemhüriet eljárások eljárásokon a török újságíró, aki Németországban van most, nem, nem mehet vissza Törökországba, a feleségének az útlevelét is elvették. Jörg Brázet, Thomas Haber, német újságírók munkaengedélyét nem hosszabbították meg, nem tudják folytatni a munkájukat. Ezt is elítéljük, és ezzel is azt mutatja Törökország, hogy a sajtó szabadságot korlátozza. Ezért is fel kell függeszteni a csatlakozási tárgyalásokat, de nem szabad teljesen teljes törésre vinni a dolgot, mert a civil társadalom és a törökországi demokratikus erőknek támogatása van szükségük, hiszen ők a jogállamiságot és a demokráciát támogatják. Bort képviselő egy perc. Én mindig is kiálltam az emberi jogok és a demokrácia mellett a Törökországban a mandátumom kezdetétől fogva, és nagyon szomorú azt látni, hogy mennyire romlott a helyzet az elmúlt öt évben. A csatlakozási tárgyalások felfüggesztése az fájdalmas lenne, hiszen Törökország Európa felé tekint a jövője tekintetében. A civil szervezetek meggyőztek engem arról, hogy az emberi jogokat és a demokráciát szeretnék a török állampolgárok. Ugyanakkor az megint föllépett a kormány az emberi jogi aktivisták ellen, elméleti szakemberek ellen, nők ellen, kisebbségek ellen, LMBT csoportosuláshoz tartozó emberekkel szemben egy kurd, kurd feminista újságíró egy projektben dolgozott a Human Rights Watch keretében, és őt nemrég szabadon engedték, de az ő eset is azt mutatja, hogy hogyan kezelik a török hatások, hatóságok a kritikus hangokat. Abdullah Arslan elszigetelése ellen nagyon sokan felléptek, az elnök megszakítja a felszólalót. Mavrides képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Törökország mit is jelent ma? Egy nyitott börtön, tömegesen sértik a jogokat, a jogállamiságot, nemzetközi jogot is megsértik, iszlám elveket követnek. Az EU politikája sajnálatos módon káros volt, gazdasági érdekek vannak el mögött, bizonyos tagállamok politikai értékei vannak el mögött, és az EU-s értékek ellenében cselekedtünk. A legjobb példa erre, ahogy Törökország egy kis állama szemben fellép, Ciprusa fel, szemben fellép. A kötelezettségeit soha nem teljesíti. Ez az EU részéről ez a képmutatás gyakorlatilag megerősíti az Európa elleni erőket. Hogyha hitelesek akarunk lenni, akkor meg kell, hogy erősítsük a törökországi kötelezettségeket, a fegyverembargó témájában például. És sajnálatosnak tartom a helyzetet, és sajnálatosnak tartom, hogy a jövőben is valószínűleg nem változik ez a helyzet. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Erdogán gyakorlatilag tönkretette a Törökország demokratikus intézményeit. Az új rezsim jellemzői pontosan az elnyomást szolgálják, az ellenzék ellenében föllépnek, és föllépnek a kurdok ellen. Börtönben vannak elfogott újságírók, és egy levelet tudtunk fogadni ettől az úrtól, illetve látogatást tettünk decemberben, és ő azt kéri, hogy a fagyasszuk be a, látogat, a tárgyalásokat Törökországban, nem pedig felfüggessük. A biztos úr átlátható párbeszédet kell folytatni, kritikus módon, és föl kell készülni arra is, hogy helyi választások lesznek. Törökország több, mint Erdogán. A törökök és a kurdok megérdemlik a mi odafigyelésünket, az együttműködést. És egy diktátor irányítja most az országot, több mint 150 ezer alkalmazottat elbocsátottak, 2000 nem kormány szervezet működését teszik lehetetlené elnök. Kolléga, sajnálom, de letett az ideje. Szilikiotis képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Törökország továbbra is megsérti az emberi jogokat, az alapvető szabadsági jogokat, és továbbra is elfoglalja egy tagállamnak a területét. Elfogadhatatlan ez, és elfogadhatatlan az, hogy javítsuk a kapcsolatokat Törökországgal, amely amikor Törökország meg tagadja azt, hogy tiszteletben tartsa a jelenlegi megállapodás feltételeit. Nem ismeri el Ciprus állam önállóságát. Populisták támogatják a tárgyalások felfüggesztését, Kollégák, mi azt kérjük, hogy ne szavazzák meg a megállapodás megújítását, hiszen minden alapvető uniós érték ellenében szól ez. Nyomást kell gyakorolni Törökországra azért, hogy teljesítse a kötelezettségeit, és számolja fel az illegális fellépését, hogy vonja vissza a katonai erőit Ciprus elfoglalt területéről felelje meg az ENSZ döntésnek, határozatnak. Forenza képviselő, egy perc. Grazie, Presidente. quel. Köszönöm, elnök úr. Ez egy fénykép, november 8-án készült, éjségsztrájkot folytat ez az ember azért is, hogy azt kérje, hogy az Oselán elszigetelt helyzetét felfüggesszék, hiszen már több mint 20 éve tart ez a török börtönökben. Ez gyakorlatilag már folyamatos ez a helyzet, és az államcsínyt csak arra használták föl, hogy megerősítsék az autoritár rendszert. Én személy szerint Ankarában jártam, megpróbáltam támogatni a HDP két vezetőjét, akik letartóztattak, nagyon sok HDP aktivistát letartóztattak. Nem volt lehetőség, nem engedtek a közelükbe minket. Ma szeretnék üdvözölni azokat a személyeket, akik itt Strasbourgban éjségsztrájkot folytatnak, azért, hogy Abdullah Öcalánál az elszigetelést föloldják. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek állást kell foglalnia. Fontos képviselő az utolsó, egy perce van. Törökország. Földrajzilag sem tartozik Európához, és nem hajlandó elfogadni a mi értékeinket. A vallási kisebbség ellen, keresztények ellen fölép Az Erdogánféle kormány orvosok, tanárok ellen, ügyészek ellen lép föl napról napra, elfoglalja Ciprus nagy részét agresszíven lépnek fel Görögországgal szemben, megsértik a tengeri területeinket, a légi terünket, az ENSZ határozatokat nem tartják be, finanszírozzák a terroristákat. Úgyhogy mi azt követeljük, hogy azonnal szakítsuk meg a tárgyalásokat Törökországgal, mindenféle pénzügyi támogatást állítsunk le Törökországgal szemben, sőt gazdasági szankciókat alkalmazzunk. Törökországot föl kell szólítani arra, hogy ne lépjen föl Görögországgal szemben, és szabadítsa föl Ciprus elfoglalt területét. Egyáltalán nincs helye Törökországnak a tárgyalóasztal mellett, és nincs helye Európában. Köszönöm. Hán biztos úr, kérem tartsa meg összefoglalóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter, asszony, tisztelt képviselő, köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, azt hiszem, mindannyiunkat egyformán aggasztanak az EU-Törökország kapcsolatok, és a tanács már a bizottság javaslata alapján megállapította azt, hogy a csatlakozási folyamat leállt, és további fejezeteket nem lehet megnyitni vagy lezárni. Azt hiszem a kapcsolatok megerősítésének leginkább az áll szolgálatában, ha kritikusok maradunk, de nyitottak maradunk Törökország felé, és egyesektől eltérően én azt gondolom, hogy talán a vámónió kibővítésének, elmélyítésének a kérdése lehet egy olyan kérdés, amelyel előbbre vihetjük a kapcsolatokat. Persze Törökországot fel kell szólítani, hogy tartsa be azokat az értékeket és normákat, amelyekre vállalást tett, mint az Európa Tanács, mint csatlakozó országként és az Európa Tanács egyik tagjaként és csatlakozó országként és A, fontos, hogy a bilaterális ügyeket is rendezzék EU-s tagállamokkal, továbbra is ezen dolgozunk majd. A bizottság továbbra is beszámol majd a törökországi fejleményekről az éves bővítési csomagunk részeként, amely csomag tavasz végén várható. Továbbra is támogatjuk a virágzó civil társadalmat Törökországban, és mindazokat az országban, akik úgy hiszik, hogy a elszámoltathatósággal, a fékek és ellensúlyok rendszerével kezdődik a demokrácia egy országban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, Csiot miniszternek adok szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, zárásképpen szeretném megköszönni onna, önöknek ezt a nagyon hasznos eszmecserét. Figyelmesen meghallgattam a megjegyzéseket, felszólalásokat, és a tanács nagyon hasonlóképpen lát egy egész sor ügyet, mint önök. Továbbra is folytatni szeretnék a konstruktív párbeszédet ebben a kérdésben. Biztosíthatom önöket felől, hogy a tanács továbbra is szorosan nyomon követi a törökországi fejleményeket, különösen odafigyelve azokra a fontos ügyekre, amelyek szóba kerültek itt ma. Az EU Törökország társulási tanács március 15-én ülésezik, ülésezik újra, e hét pénteken, és ez kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ismét mérleget vonjunk az EU-Törökország kapcsolatok kapcsán, illetve újraértékeljük az együttműködésünk mikéntjét. A török partnereink felé közvetíteni fogjuk azt az egyértelmű üzenetet, hogy sürgősen és hatékonyan meg kell oldani azokat a kérdéseket, amelyeket önök is azonosítottak a ma szóban forgó jelentésben, és amelyeket a tanács és a bizottság is felvetett már. Ugyanakkor azt hiszem, hogy minden fél számára hasznos lenne az intenzív párbeszéd minden szinten. A magunk részéről mi a soros elnökség együtt a tagállamokkal és a bizottsággal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a dolgokat előbbre vigyük. Végezetül hadd köszönjem meg az Európai Parlament erőfeszítéseit és hozzájárulását. Külön köszönöm Piri Katinak, hogy egy ilyen átfogó áttekintést nyújtott a törökországi fejleményekről. Az Európai Parlament szerepe fontos abban a szélesebb körű politikai folyamatban, amelyben részt veszünk. Fontos, hogy az EU-s tagállamok és Törökország polgárait is bevonjuk a demokratikus vitákba, ez fontos, és mind Törökország, mind az EU érdekeit szolgálja. Köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet. Köszönöm, miniszterasszony. Most pedig megadom a szót Pirikati jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, miniszterasszony, és köszönöm a kollégáknak is. Először is visszatérnék arra, amit a soros elnökség mondott. Ön azt mondja, hogy a kommunikáció minden csatornáját meg kell nyitni Törökországgal, de ebben egyetértünk, de úgy gondolom a csatlakozási csatornát, kommunikációs csatornát le kell zárnunk, mert ez, ne, ez az ügy nevetségesé vált. Miniszterasszony ön azt mondta a vita lezárásaképpen, hogy pénteken lesz egy találkozó ahol a török elnökkel tárgyalva az emberi jogokat is szóvá fogja tenni. Örülök, hogy erre vállalást tett, de érdekelne a tanács részéről, hogy hogyan kívánnak segíteni a demokrácián Törökországban. Az emberjogi aktivistákat esetleg finanszírozni fogjuk, vagy alapvető feltételként szabjuk majd meg az emberi jogok betartását a kereskedelmi kapcsolatok kapcsán is. Jó lenne, hogyha a tanács szofisztikáltabb stratégiával állna elő a Törökország felé folytatott tárgyalásokat illetően. Itt a parlamentben egy nagy többség azt kérte, hogy formálisan is függesszük fel a csatlakozási tárgyalásokat. A csatlakozási tárgyalások megállítása Erdogán orral a ö, csatlakozásról. Teljesen ö, hiteltelenné és nevetségesé váltunk már amúgy is. A szélső jobboldal és a néppárt egyes tagjai részéről viszont azt hallottam, hogy menjünk tovább egy lépéssel, ne csak állíts, ne, nem csak, hogy leállítjuk a tárgyalásokat, hanem megfosztjuk Törökországot a tagjelölti státusztól is. Ez engem meglepett, mert tíz éven keresztül néppárti képviselő készítette a törökországi jelentéseket, és soha nem mond, követelte ezt. Hogyha tényleg emberi jogi jogsértésekről van szó, akkor legyünk következetesek, követeljük a csatlakozási tárgyalások felfüggesztését. Én a magam részéről például még reménykedem abban, hogy az elkövetkezendő években javulhat a helyzet Törökországban. Remélem, hogy mindannyian azt reméljük, hogy Törökországban megváltozhatnak a dolgok, ezért nem kellene véglegesen véget vetnünk a törökországi csatlakozási tárgyalásoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának. A vitát lezárom, holnap szavazunk a témáról, most pedig lenne néhány bejelenteni valóm. Tegnap az elnök bejelentette, hogy a parlament eljárási szabályzatának 171-es bekezdésének egyes pontjának B bekezdésé alapján járunk el, hogyha 24 órán belül senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük e szabály értelmezését a 226-os szabály értelmében. Továbbá Szeretném az Ekon szakbizottság által bejelentett döntést is ismertetni. 24 a 24 órás határidőn belül senki nem jelezte ellenvetését, így a 105-ös szabály 6-os bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük az Ekon szakbizottság döntését, amelyet a holnapi nap során elfogadott szövegekkel együtt teszünk közzé. Kedves kollégák, haladunk tovább a napirendben. Az Európai Bizottság alelnökének, illetve külügyi főképviselőjének a nyilatkozatát halljuk majd a, sürgős, a venezuelai helyzetről. Úgy tudom, hogy Mimica biztos fogja helyettesíteni a főképviselőt, öné a szó. that we welcome the european parliament's continued focus. Az Európai Parlament továbbra is figyelemmel kíséri a venezuelai helyzetet, és elkötelezett amellett, hogy segítsen a fenntartható megoldás megtalálásában. Minden eszközt használnunk kell arra, hogy békés és demokratikus megoldást találjunk, szabad és hiteles elnökválasztással. A plenárison január végén már volt vita Venezuelával kapcsolatban, azóta a feszültség csak növekedett, polarizálódott a helyzet, és az emberek élet körülményei romlottak. A venezuelaiak tömegei hagyják el az országot, egyre többen. Az UNHCR szerint 2,7 millió venezuelai hagyta el az országát 2015 óta, és ez a szám akár 5 millióra is növekedhet az év végéig, hogyha a válság továbbra is romlik. A legutóbbi országos szintű áramkimaradás, amely még bizonyos államokra még mindig vonatkozik, vagy régiókra még mindig vonatkozik, oda vezetett, hogy csökkent az, a, az a egészségügyi ellátás minősége, a víz és az élelmiszerellátás minősége. A válság eredetileg egy politikai és intézményi válsága. A jelenlegi helyzet évek romló helyzetére vezethető vissza, ahol is a jogállamiság, a demokrácia folyamatosan romlott. És a megoldásnak de, politikai és, és demokratikus megoldásnak, békés megoldásnak kell lennie. A politikai fogvatartottakat szabadon kell engedni, a parlament hatalmát helyreállítani. A nemzetgyűlés most az egyetlen demokratikusan megválasztott szerve az országnak Többször emlékeztettünk arra is, hogy minden nem, nemzetgyűlési tag és annak elnöke is, Juan Guaido is immunitással rendelkezik, ezt tiszteletben kell tartani. A politikai mandátumokat gyakorolniuk kell, annélkül, hogy féljenek a megtorlásoktól. A elutaljuk, elítéljük az erőszak alkalmazását, az emberi jogok megsértését, a katonai erő alkalmazását a megoldás megtalálásában. Ezzel egy időben azt is el kell kerülni, hogy az erőszak eszkalálódjon az ország különböző régióiban, nagyon fontos, hogy a jogszabályalkotók és a civil társadalom megfélemlítését állítsák le. Az egyetlen lehetőség arra, hogy leállítsuk ezt a válságot, az az, hogyha megengedjük, hogy az, a venezuelaiak az akaratukat kifejezzék, szabad, tisztességes, inkluzív és átlátható elnökválasztáson keresztül. Az Európai Unió támogatta egy nemzetközi kontaktcsoport létrehozását Venezuelával kapcsolatban. Ennek a csoportnak a célja az, hogy segítsen olyan feltételeket kialakítani, amelyek politikai folyamatot vezetnek be, amelyeknek az eredménye aztán a szabad és tisztességes elnökválasztás. A kontaktcsoport világos időkeretet határozott meg, hogy megnézzük, hogy bizonyos garanciákat biztosítani tudunk a választás hitelességének garantálására. A Nemzeti Választási Tanácsnak össze kell ülnie, a választási nyilvántartást aktualizálni kell. A politikai pártok és vezetők egyenlő feltételek mellett kell, hogy egymással versenyezzenek, és a politikai fogvatartókat szabad, szabadon kell engedni. A független választási megfigyelést is lehetővé kell tenni. A javaslatunk kapcsolatban meg vagyunk győződve arról, hogy egy nemzetközi kezdeményezés ezeket a minimális feltételeket biztosítani tudja, és ez oda vezethet, hogy egy valódi politikai folyamat indul be, és választási, választásokra kerül sor. Időközben elengedhetetlen a lakosság sürgős szükségleteit kielégíteni ember életek forognak kockán, humanitárius segítségnyújtást be kell engedni az országba, és biztosítani, hogy ez elérje azokat, akiknek, akik szükséget szenvednek az elmúlt időszakban 67 millió eurónyi humanitárius és fejlesztési segítséget nyújtott Európa az országnak, és hajlandóak vagyunk ezt növelni. A kontaktcsoport megvizsgáljanak lehetőségét, hogy egy nemzetközi mechanizmust hozzanak létre a humanitárius segítségnyújtás, eljutatása és koordinációja érdekében, szorosan együttműködve az ENSZ-szel illetve a nemzetközi és helyi partnereinkkel a segítséget részrehajlásmentesen kell eljuttatni a, a lakosságnak, a szükséget szenvedő lakosságnak. Ez nem lehet a politika, politikától függő dolog. Az ENSZ vezető szerepét is el kell ismerni. Ez soha nem szabad politizálni a humanitárius segítségnyújtást, ez csak humanitárius célokat szolgálhat. A nemzetközi kontaktcsoport most ezen a két fő területen dolgozik, tehát a választások és a humanitárius segítségnyújtás. A, ez a csoport egy technikai missziót küldött Venezuelába nemrégiben, hogy megvizsgálják annak feltételeit, hogy hiteles elnökválasztásokat tudjanak szervezni, illetve hogy a humanitárius segítségnyújtás feltételeit is tisztázzák. Egy új miniszteri találkozóra kerül majd sor március végén Latin Amerikában az európaiak nem semlegesek, több mint egy millió venezuelainak van vagy európai útlevele, vagy európai családtagjai. Mi minket aggaszt a venezuelaiak helyzete és ők választást szeretnének. Azonban a választás nem oktrojálhatja az országra kívülről senki. A Venezuela népének kell ezt a választást kezdeményezni. Mi csak a feltételeket tudjuk segíteni, megteremteni abban, hogy saját sorsuk kovácsa lehessen az, lehessen az ország. Köszönöm szépen a frakciók nevében az első hozzászóló a néppárt nevében González Ponszúr. Hölgyeim és Uraim! Hogyha áram nélkül maradnánk, akkor egy óra alatt meghalna minden páciens, aki az intenzív osztályon van. 15 óra alatt nem lenne inszulin, és 20 órán belül pedig eltűnne az ivóvíz, és egy napon belül tönkre mennének a hűtőszekrényben az élelmiszerek, két nap alatt a újszülöttek meghalnának, három nap alatt, illetve öt nap alatt meghalnának azok az emberek, azok az betegek, akiknek dialízisre van szüksége, hatalmas katasztrófa lenne, és ez történik Venezuelában. Több mint száz órája nincs elektromos áram, a szegény venezuelai nép éhezik, szomjazik, nincsenek gyógyszerek, és fegyverrel kifosztják őket, nincs nemzeti valuta gyakorlatilag. Nicolás Maduro, Maduro a halál metaforájává vált Venezuelában, és az ő rezsimje a halál rezsimje. Nem tudják megoldani azokat a problémákat, amelyeket ők okoztak, és nem tudják megoldani azokat a problémákat, amelyeket nem is látnak az Európai Uniónak követelnie kell az összes politikai fogvatartott szabadon bocsátását. Luis Carlos Díaz, egy spanyol állampolgár újságorőként dolgozott ott, és letartóztatták. Meg kell emelnünk a szankciókat, és ki kell egészítenünk a szankciók listáját az Európai Uniónak támogatnia kell minden olyan döntést, amelyel el lehet mozdítani a diktátort, és Juan Guaidót kell támogassuk. A karakászi nép szenved, nem maradhatunk ölbetett kézzel. Mit tesz ez a kontaktcsoport? Venezuela szabadsága a mi szabadságunk, Venezuela éhezés a mi éhezésünk. Két millió európai ember él a venezuelai földön. Hogyha valóban az értékeinket szolgáljuk, akkor ne hagyjuk egyedül se Juan Guaidót, se a venezuelai népet. Köszönöm, kolléga. A szocialista frakció nevében Hauregui Antondo kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, igen, el kell ítélni Maduro, de úgy gondolom, hogy komolyan végig kell gondolni ezt a helyzetet. Nagyon drámai a helyzet, nem csak azért, mert nincs áram, hanem mert örülnék, ha nem lenne igazam, de úgy gondolom, hogy hatalmas belső konfrontáció készül elő Venezuelában. Ahogy mondom, remélem tévedek, de Venezuela esetében, hogyha ez a helyzet robban, akkor romlani fog a helyzet, sőt lehet, hogy nem is lesz megoldás. És ezért a kontaktcsoport úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy békés tárgyalási lehetőséget keres, a demokratikus megoldást próbálja támogatni. Akik a kormányon és az ellenzékkel is tudnak beszélni, az az Európai Unió és a kontaktcsoport. Kosztarikával, Ecuadorral, Bolíviával együtt. És ezeknek az országnak megvan a lehetősége arra, hogy támogassa a belső megbékélést. Nincs más út ahhoz, hogy demokratikus és békés legyen a megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tanok úr, egy perc. Tanok úr, a mikrofonját kérem. Köszönjük. Tisztelt elnök úr! Múlt csütörtökön megint csak áramkimaradásra került sor Venezuelában. Ez egy új kihívás. Már holott már olyan régóta szenvednek ezek az emberek, és ráadásul állítólag az Egyesült Államok szabotás cselekménye miatt került sor erre az áramkimaradásra, ilyen hírek keringenek, holott ez nyilván arra vezethető vissza, hogy a sávezi rezsima alatt milyen szörnyű tetekre került sor, és a probléma csak súlyosodik, és most már az egész nemzeti gerinchálózatot érinti a probléma, a népesség nagy részét, a um, kulcsfontosságú szolgáltatások, a, kórházak nem tudják a munkájukat végezni. Én azt kérem, hogy ismerjük el Juan Guaidót, ismerjék el a tagállamok eh, ezt a vezetőt, hogy valami enyhít, enyhülés legyen ennek az ország népességének a szenvedésében. Köszönöm szépen, Nárt képviselő. Köszönöm, elnök úr. Venezuelában súlyos válságidőt élnek, az emberi jogokat súlyosan megsértik, nincs élelmiszer, gyógyszer, és politikai elnyomást élnek hát az emberek. Több mint három millió ember elhagyta, elmenekült az országból. Nicolás Maduro a félelmet és az elnyomást használja eszközként. A kormánya a legszegényebbek ellen lép fel. Azt mondja, hogy védi őket, de igazából megöli őket és fenyegeti őket. Ezek nem az én szavaim, hanem az Amnesty International február 20-án írta ezt le. Madurával 87%-ra emelkedett a szegények száma, és a minimum bér havi 6 dollár. Venezuela a 168. ország a korrupt országok listáján, Szíriával és más országokkal, Szomáliával együtt, de ezek az országok háborús időszakot élnek el. A Maduro jelöli ki a bírókat, nincsen normális igazságszolgáltatás, és az Amnesty International a jelentésben, amit felmutattam, mindenről beszámol horrorisztikus a helyzet, kínozzák az embereket, nincs demokrácia. A nemzetgyűlést a Maduro féle gyűlés elnyomja. Guaidó az egyetlen legitim vezető és elnök, nem pedig Maduro. Öt nap óta nincs elektromos állam az országban, és a csatornákból a, és a folyókból szerzik az emberek a vizet. Forradalmi folyamatról beszélnek. Nagyon fontos lenne, hogy az elektromos áram helyreálljon, az élelmiszer, a gyógyszerek, erre van szüksége a szegényeknek. Venezuelai barátaimnak és testvéreimnek azt kívánom, hogy a, számoljuk föl az összes Maduro féle eszközt, és alkalmazunk szankciókat ellene. Kurzó Permi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem azért mondom, hogy én is ismételjem el, de hát Venezuela megint ugye a plenáris előn téma, több alkalommal beszéltünk, és a humanitárius támogatás nevében azért sokszor támogattuk azokat a militáris vagy kormányváltási erőszakos cselekvédeket. Gondoljunk Líbiára és Szíriára, akkor is a demokráciára és az emberi jogokra hivatkoztunk. Az egyetlen dolog, ami fontos volt, hogy olyan szuverén állam álljon fel, amely a gáz és a kőolajipart szolgálja teljes mértékben tönkre tették a libiai államot, terrorista csoportokat támogattak. Venezuelában ugyanezeket a hazugságokat használják a utcákon a terrorista erők uralják az utcákat, és humanitárius válság alakult ki, szabotálták az elektromos ellátórendszert. Két héttel ezelőtt azok a támogatások, amelyek kamionnal érkeztek, ezeket megakadályozták, hogy bejussanak az országba az ENSZ határozatait nem tartják tiszteletben, és folyamatosan a hazugságban élnek, nem számítanak a szegények, amikor a sajátjaik vezettek. A évre, évre 15 ezer ember hal meg, 15 ezer gyerek hal meg különféle betegségekben. Itt ebben a három hónapban be kéne fejezni ezt a hazugságot, és vegyék le a kezüket Venezueláról. Uh, Papadakis Konstantinos. Papadakis képviselő következik. Egy percre. Kollégák, kollégák, mondja az elnök. Mikrofon nélküli hozzászólásokat kérjük, hogy magánban beszélgessék, beszéljék meg. Most meghallgatjuk Papadakis képviselőt, ugyanúgy, ahogy meghallgattuk a többi képviselőt is csak a venezuelai nép felelős a saját jövőjéért, és csak ők hozhatnak döntéseket. Elítéljük az imperialista terveket, amelyek provokációkkal, kontaktcsoportokkal operálnak, és megpróbálnak beavatkozni ezen latin-amerikai ország sorsába. Venezuela megválasztott elnökét akarják megdönteni. A venezuelai nép az egyetlen, ami fontos, de ezt úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják. Inkább az ország energiaforrásaira koncentrálnak. Humanitárius segítségnek adják el ezt az egész beavatkozást, de másról van szó. Mi azt mondjuk, hogy szolidárisak vagyunk a venezuelai néppel, amelyet a kapitalizmus fenyeget. Az ország azonban a szuperhatalom, és ők fognak nyerni. Köszönöm szépen, Páncer képviselő egyben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr néhány héttel ezelőtt elfogadtunk egy állásfoglalást, és akkor fölmerült bennem a kérdés, hogy mi a fő feladata az Európai Parlamentnek hogyan tudunk hozzájárulni a venezuelai probléma megoldásához. Az első feladat, hogy itt ne csak a propaganda és instrumentális vitát folytassunk le. A politikai helyzetben szerintem nagyon sürgős lenne egy demokratikus megoldást találni a válságra, elnöki választással, amik legyen szabad és hiteles, tudva azt, hogy a megoldás az csak békés, demokratikus lehet nincsenek és nem lehetnek más opciók, hiszen még nagyobb kárt és még nagyobb szenvedést okozna bármilyen más megoldás a lakosság számára. A humanitárius támogatás rendkívül fontos, és megfelelő csatornákon kell ezt eljutatni. Két opcióról van szó az Európai Parlament számára, és még egyszer mondom, hogy más lehetőség csak haszontalan és káros lenne. Bonyolult, nehéz ez a helyzet. Az egyetlen dolog, ami minket kell, hogy vezessen, az a politikai észszerűség. Beszera Buster a képviselő másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Tudják, hogy miért van sötétben Venezuela? Azért, mert a bűnözőknek sötétségre van szüksége, hogy elkövessék a bűn, bűncselekményeiket. Autoriter és korrupt a Maduro féle rezsim. Nincs áram, nincs élelmiszer, nincsenek gyógyszerek a rezsim felel minden babáért, amelyik meghal a kórházakban, és minden betegért, aki meghal a kórházban az áramhia miatt. Luis, Carlos Díaz letartóztatták, ő egy spanyol újságíró, európai állampolgár. Még több sötétségre van szüksége a rezsimnek. Miért? Azért, mert tömeggyilkosságot akar végrehajtani, de nem akar golyót használni ehhez. A nemzetközi kontaktcsoportnak mi a dolga? Egyszerűen csak lejáratják az Európai Uniót, és nevetségessé válunk. Öt napja, ha nem működik az áramellátás, akkor nem lehet pénzt felvenni, nincs élelmiszer, nincs víz. Van egy legitim elnöke Venezuelának, és az ő roadmapjáról azt vállaltuk, hogy támogatni fogjuk. Átmeneti kormány alakul, és ez az európai terv Juan Guaido, ami egyetlen kontaktunk, a nemzeti rendkívüli helyzetben Mogherini asszony az egyetlen dolog, amit tehetünk, hívjuk fel Juan Guaidót, kérdezzük meg, mit tehet az Európai Unió azért, hogy a venezuelaiakat szolgálja, és miután meghallgattuk őt, tegyük is meg, amit kér. Köszönöm, Gomes asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Az embereknek szükségük van vízre, élelmiszerre, és ez nincs. Nincs víz, nincs élelmiszer, nem tudnak iskolába menni az emberek, az időseket nem tudják ellátni, a kórházak nem tudják végezni a munkájukat. Madurót meg kell dönteni, semmi más nem, de semmit nem tudunk megoldani, nem tudjuk megoldani a problémát a szabad választások nélkül. A korrupció, a kábítószerkereskedelem miatt ezen Maduro rendszerben már nincs nincs eh, lehetőség, és meg kell érteniük az Európai Uniónak meg kell e, értetnie Oroszországgal, e, Kubából, e, minden országgal azt, hogy ők fogják megfizetni annak az árát, hogy így elterjedt a korrupció Venezuelában. Most már ez csak az idő kérdése. Madurot nem lehet fenntartani, nem lehet fenntartani az ilyen szörnyű szenvedést, amitre kényszerítik a népet. Köszönöm szépen. Haránzova képviselő következik másfél percre. Eh, Venezuela está... Köszönöm szépen. A Venezuela az összeomlás szélén áll. Az elmúlt eh, napokban az áramhiány megerősíti azt, hogy Maduro nem az a vezető, akinek szüksége van az országnak. Ő egy eh, tiranus. Példája arra, hogy a rezsime miatt hogy szenvednek az emberek, mert az embereket a rezsim nem tartja tiszteletben. Ez az áramhiány, ez egy újabb bizonyíték annak, hogy az Európai Unió nem folytathatja azt, hogy csak várakozik, hanem ki kell bővítenünk a szelektív szankciókat, biztosítanunk kell azt, hogy a rezsimben békés átalakulás következik be. Az Európai Unió előtt két opció áll. Vagy aktív módon támogatjuk a legális, békés, demokratikus megoldást, egy olyan megoldást, mint amit Juan Guaido javasol, vagy pedig csak várakozunk, kivárunk, és emiatt még több haláleset következik be, még több bűncselekményt követnek el, és még több, vagy szenvednek az emberek, és teljesen összeomlik Venezuela. Nekünk kell döntenünk erről. Tiszteletben kell, hogy tartsuk a demokráciát, az venezuelai alkotmányt. Ez logikusan azt is jelenti, hogy eh, el kell, hogy ismerjük Gajdót, mint eh, interim elnököt. Remélem, hogy eh, hamarosan fogadni tudjuk Juan Guaidó elnök urat itt a parlamentben. Köszönöm. Thank you, uh, colleagues. I have a long, uh... Köszönöm, kedves kollégák. Sokan kértek a spontán hozzászólások körében szót, megpróbálok a lehető legtöbb kollégának szót adni, még akkor is, hogyha egy kicsit késedelemben vagyunk de ehhez az kell, hogy mindenki betartsa az egyperces hozzászólási időt. Ha nem tartják be, akkor le kell rövidítenem a listát. Kék kártya? Már fenn van a listán, de amúgy is már túl késő lenne most szót kérni. Elkezdjük a spontán hozzászólásokat. Rangel úr, azt hiszem pont ön az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Venezuela helyzete, ez egy szükséghelyzet. Az áramkimaradással a helyzet, a mizéria egyre inkább világossá válik. Szükséghelyzet van a víz miatt is, aztán a kórházak szinte bezárhatják a kapuikat. A abszolút szükséges segítséget nyújtani azoknak, akik már az életükért reszkedhetnek. Diktatúráról van szó, élet-halál kérdéséről van szó, humanitárius szükséghelyzet van ebben az országban. Hadd mondjam el, hogy gyakran itt a parlamentben hallottuk, hogy a képviselők arra figyelmeztettek, hogy ez bizony be fog következni és mégis nagyon sok időbe került belátni nemzetközi szinten, hogy Maduro diktatúra, de nem diktátor, nem csak diktátor, hanem egy despotikus uralkodó, a saját népét akarja kiéheztetni. Köszönöm szépen, nagyon hosszú listánk van, nem akarom senkitől elvenni az időt, úgyhogy mindenki csak egy percre beszél. Köszönöm szépen. A szabadságért való harc Venezuelában már régóta tart, ahogy többen is elmondták. Ez egy olyan ország, ahol például négy napja nincs már elektromos áram, ez szörnyű nagy probléma. A szupermarketeket kifosztották, szinte alig van már, alig van már élelmiszer, a kórházak nem tudnak működni, a koraszülöttek meghalnak. Ez elképesztő a helyzet. Az elektromos ellátást Maduro nem tudja biztosítani, az amerikai szankciók is sújtják az országot, több millióan hagyták el már az országot, a korrupció, a diktatúra évek óta kifosztja ezt az országot, és a klep, kleptokrata rezsim humanitárius emberiség elleni büntetet hajt végre ebben az országban. Ez elfogadhatatlan. rzeczywiście dramatyczna. Zdrojewski képviselő egy perc. A venezuelai helyzet valóban nagyon súlyos. Drámai a helyzet édesanyák, idősebbek számára, mindenki számára tulajdonképpen válsághelyzet alakult ki. Azt hiszem, sok vélemény, amelyet elhangzott a teremben, nem igazán realisztikus. A politikai beavatkozás az országban nem igazán lesz hatásos, elsősorban arra kellene összpontosítanunk, hogy a nemzetközi közvéleményt mobilizáljuk és humanitárius segítségnyújtást készítsünk elő. Fontosnak tartom, hogy Venezu- megemlíteni, hogy Venezuela 1900 48 óta küszködik ezekkel a problémákkal. A mai vitával nem tudunk segíteni az országon, csak is az segít, hogyha folyamatosan nyomon követjük a helyzetet az országban, és humanitárius segítségnyújtást küldünk, segítséget küldünk. Szalafranka képviselő, egy perc. A kormány a hatalmon marad, de ez csak azért teheti meg, mert felhasználja ehhez a katonasságot, és elnyomás alatt tartja a lakosságot. Mennyi szenvedés kell még, hogy végignézzünk a társadalom részéről? Hányan kell, hogy meg meghalljanak azért, hogy ez a 21. századi szocialista kísérlet teljesen összeomoljon? Az országban abszolút kaotikus a helyzet, elnök úr, és az elnyomás továbbra is érvényes. Más kollégák is említették azt az újságírót, akinek az azonnali szabadon bocsátását követeljük, és láttuk a légitársaság tönkretételét is, és azt is láttuk, hogy a Brazília és kolumbiai határoknál megállítják a humanitárius segítséget. Az Európai Unió nem ülhet karbatett kézzel, hiszen nagyon súlyosan megsértik az emberi jogokat. Szankciókat kell alkalmazni, és biztos úr, a diplomáciai szankciókat is alkalmazni kell. Az elnök megszakítja a felszólalót. Jimenez Weber asszonyi a szó egy percben. Sajnálatos, hogy a energiaforrásokban a leggazdabb, egyik leggazdagabb ország öt nap óta a sötétségben él, és történelmének a legsúlyosabb energiaválságát éli meg. És nem az imperialisták, meg más konspirációs erők felelnek ezért, hanem ez a csávezi szocializmus, ami ezt az elkesedett helyzetehez vezetett ahogy mások is elmondták, fertőzött vizet isznak az emberek, meghalnak a gyermekek a kórházokban. 2013-ban a venezuelai erőműveket a katonaság kezébe adták. Kubában Kuba gyakorlatilag vámpírként lép fel, napi több mint 80 ezer hordó kőolajat visz el, és így az állampolgárok számára nem tudnak az erőművek energiát biztosítani. Juan Guaido elnököt kell támogatni, Nicolás Maduro kubai jellegű kormányát meg kell dönteni. Nagyon fontos ez a döntés. Köszönöm szépen, Bilbao asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr ésség, gyógyszerek hiánya, korrupció. Évek óta ez jellemzi Venezuelát, és Maduro elvesztette a választásokat, de aztán kitalált magának egy közgyűlést azért, hogy hatalma maradhasson. A mai energiahiány is azt bizonyítja, hogy az a rezsim nem képes vezetni az országot, és néhány nemzetközi szervezet már az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt folytatják a kivizsgálást a Maduro áldozatait meg kell hallgatni. Képzett emberek, akiknek bárhol máshol lenne jövője. Nőket, férfiakat az érségre ítélnek, a kirekesztettségre ítélnek. A diktátor nem engedi be az humanitárius segítséget. Az ország szabadságot és békét kíván jelentős európai támogatást kell biztosítani, támogatni kell a szabad és hiteles választásokat és minden ö, megoldás olyan kell, hogy legyen, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogokat. Miranda asszony, egy perc. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr áramhiány, igen, fizikailag áramhiány, de inform- tájékoztatási hiány is van, mert nem ismerjük a valóságot. Biztos úr, látta a New York Times-nak a cikkét? Az Észak-Amerikai Újság gratulál Madurónak, és nagyon sok hazugságot tartalmaz, fake news van tele ez a cikk, és a legtöbb felszólaló, főleg itt a konzervatívok nem foglalkoznak a venezuelai néppel, hanem a belső spanyol érdekekkel foglalkoznak az se számít nekük, hogy ez a Montevideo kontaktcsoport mit tesz, sőt készen állnának arra, hogy bolykottálják, pedig ott a párbeszédet keresik. Hogyha maguk nem akarják a párbeszédet, hanem a business as usual, a kőolaj, üzlet, pénz, pénz, pénz, ez áll önök előtt, akkor viszont készüljenek föl arra, hogy a szélső jobb hamarosan elfoglalja az önök helyét. Köszönöm, kolléga. Szentra képviselő, egy perc. Sí, gracias. Köszönöm, biztos úr. Tisztelt biztos úr, kollégák, négy dolgot kérek. Első, hagyják békén Venezuelát. Ahogy a biztos úr is mondta, a venezuelaiak kell, hogy döntsenek a jövőjükről. Második, ne legyenek cinikusak, és ha valóban érdekli önöket a demokrácia, az érdekli önöket az emberi jogok, akkor ne akkor számolják fel az Egyesült Államok támadásait. Olyan támadásokról van szó, ami például az energiahiányt okozta, és persze nem lehet tudni, hogy ez valóban honnan származik. Harmadik, a venezuelai nép érdekét szolgálják, és ne a kőolajra gondoljanak. És a negyedik, hogy az időt használják fel arra, hogy olyan szakpolitikákat dolgoznak ki, amelyekkel valóban föl lehet számolni a dolgozói osztály szegénységét, és ne a multinacionálisokat támogassák. Köszönöm, López képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A Venezueláról szóló vita hitelessége nem adott, sohasem volt az folyamatos hazugságokat hallunk. Az országban az áramkimaradásnak mi a célja? Az, hogy megdöntse a kormányt. Nem akarják se a párbeszédet, sem a békét. Az önök a venezuelai legreakcion, ellenzékét támogat, támogatják, de ez bukásra van ítélve. Az ellenzék az, amelyik elégett a humanitárius segítséget hozó kamiont, ez is egy bukás. Önök megpróbálná, megpróbálják az országot teljesen kivéreztetni, és a portugál közösséget használják ehhez eszközként, akik ott élnek Venezuelában, nem fognak lemondani, a, ez az ország nem fog lemondani a függetlenségéről. Thank you. Köszönöm szépen, a venezuelai helyzet tragédia. A szocializmus vezetett ehhez, és a szocializmus, amikor a kormányerők, a szocialista kormányerők kerülnek hatalomra, a katasztrófához vezet. Szörnyű helyzet alakult ki, válsághelyzetről beszélhetünk, és az egyetlen dolog, ami esetleg még ronthat a helyzeten, az a jó szándékú, botladozó beavatkozás. Azt javasolnám, hogy az EU és más egyéb szereplők legyenek nagyon óvatosak, a kereskedelem révén segítsenek, és a dialógus által, amikor Venezuela egyszer újra talpra állt. Köszönöm. Köszönjük szépen, most itt az ideje, hogy a biztos úr válaszoljon az elhangzottakra, öné a szó. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon hasznos vita volt, és köszönöm a képviselőknek a hozzászólásokat. Az Európai Unió Venezuelával kapcsolatos politikája továbbra is a nyomásgyakorlás és a politikai csatornák hasznosításán alapul majd, ezáltal próbálunk egy békés, demokratikus megoldáshoz hozzájárulni. Együttműködünk a régióbeli országokkal és más nemzetközi szereplőkkel, nem utolsó sorban a nemzetközi kontaktcsoporton keresztül. Minden eszközt bevetünk annak érdekében, hogy segítsünk az országnak egy, eljutni egy békés tárgyalásokon alapuló megoldáshoz. A venezuelaiak mind Venezuelában, mint Venezuelon kívül továbbra is a figyelmünk középpontjában állnak, továbbra is az ő szükségleteiket próbáljuk kielégíteni. Még egyszer jelezni szeretném, milyen nagyra becsülöm az Európai Parlament szerepét abban, hogy ezt a nagyon fontos kérdést a napi renden tartsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kolléga szót kért, ha jól tudom, a Catch the Eye eljárás alatt, de akkor kért szót, amikor már neki kezdtünk a spontán hozzászólásoknak, addigra lezártuk már a hozzászólók vitáját, a kollégák sajnos nem látták önt. Elnézést kérek, de most már így utólag nem tudunk tenni semmit. All of them. And I wrote down before can you, the can you speak on the, can you speak on the microphone? Kérem a mikrofonba beszéljen. Most kivételesen adok önnek egy percet, parancsoljon. Don't want the one minute? Nem, nem akar hozzászólni mégsem? We don't, we are running out of time, I'm sorry, but... Elnézést, kérek még egyszer. Még egyszer elmondom az összes kollégának, hogy amint megkezdjük a spontán hozzászólásokat, már nem lehet szóra jelent, nem lehet szót kérni, csak előtte. Ön időben jelentkezett, és sajnos a kollégák nem látták önt, elnézést kérek. Most tudok még egy percet adni önnek, ha gondolja. I'm sure you can speak even without the paper. From here. Okay. Well, I said that, uh, yo sé que Venezuela Tudom, hogy Venezuelában a sötétség időszaka érvényes, most ezt tudjuk, de humanitárius válság az precedens nélküli, és a sötétség az nem csak metafora, hanem egy valóság. A, vás, a városban a gyerekek meghalnak, a kórházban nincs áram, nincs víz. És láttuk, hogy Maduro hogyan reagált a határokon például, nem engedi be a gyógyszereket, hozó és az élelmiszert hozó kamionokat, és Európa továbbra is csak kontaktcsoportról beszél. Madurra pedig ki, kineveti ezt a kontaktcsoportot, kineveti a mi párbeszédünket. Hónapok, évek óta látjuk ezt. Az Európai Unió nem beszélhet szabad választásokról, Gajdóval kell egyeztetni, konkrétumokban kell beszélni, határidőket kell meghatározni, mert Maduro soha nem fogja kiírni a szabad választásokat. Az egyetlen dolog, amit szeretnék mondani a venezuelai nép számára, és az elnök elveszi akkor mikrofont, mindenki számára ugyanaz a szabály érvényes, egy perc a felszállási idő, késésben vagyunk, és mindenkit kérek még egyszer, hogy a spontán felszállásoknál a szabályokat tartsák be. A vitát lezárom, szavazás a következő mini, mini plenáris idején lesz és Fotiga asszony jelentésére térünk át. Hanem EU ellenes propaganda elleni felépés szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló jelentés követően két évvel az LKS által végzett nyomon követés. Négy perc van az előadónak. President, Commissioner, colleagues, it is my... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a tanácsnak és a főképviselőnek szóló ajánlásokat két évvel azután, hogy elfogadtunk egy nagyon fontos jelentést, a harmadik felek által kifejtett EU ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról. Én voltam az Európai Parlament jelentéstevője a másik jelentés esetében is, és ezúttal is. Az első jelentést 2016. novemberében fogadtuk el, és két részre osztottuk. Egyrészt foglalkozott a főbb szereplőkkel, amelyek EU ellenes propagandát terjesztenek. Volt egy állami szereplő is, nevezetesen az Orosz Föderáció, és voltak nem állami szereplők is, Mindenek előtt radikalizált iszlamista szervezetekre gondolok, ilyen például az iszlám állam. Ezúttal a jelentést, illetve az ajánlás, benne szereplő ajánlásokat, javaslatokat máshogy struktúráltuk, ugyanis a parlament fő politikai frakcióival egyeztetve úgy gondoltuk, hogy máshogy kellene strukturálni a szöveget. A 2018-as helyzetről szól az egyik szövege, egyik része a szövegnek, aztán a hibrid háborúval kapcsolatos helyzetet taglalja, utána hangsúlyozunk annak szükségességét, hogy elkerülj, el kell kerülni a cenzúrát a dezinformáció és az álhírek, valamint a propaganda elleni küzdelemben. Aztán hangsúlyozzuk azt, milyen fontos a minőségi újságírás abban, hogy fenntartsuk a véleménynyilvánítás szabadságát és a média szabadságát. Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy esetleg törvényhozói jogalkotási munkára is szükség lehet, EU-s szinten és nemzetközi szinten egyaránt. Egyes felek jelezték azt, hogy, jelezték azt, hogy egyes esetekben humanitárius jogszabályokra is szükség lehet,